Uh, I would like to thank... Köszönöm szépen, szeretnék köszöntet mondani a képviselőknek kérdéseikért, a ö, biztos jelölt úrnak válaszaiért, most pedig a biztos jelölt úr rövid záró nyilatkozatot tehet, maximum 5 percben, azt hiszem, hogy néhány percet azért még ehhez hozzátehetek, mert látom, hogy eléggé fegyelmezetten betartja rendelkezésére álló időt. Úgyhogy így visszatérhet egy-két olyan kérdésre, amire nem volt ideje kimerítően válaszolni. Biztos jelölt úr, az öné a szó tehát a záró nyilatkozat jogán. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm a szakbizottság tagjainak is, nagyon hálás vagyok önöknek ezért a meghallgatásért. Remélem, hogy önök is úgy érzik, hogy volt lehetőségük feltenni azokat a kérdéseket, amelyeket akartak. Azt ígérték nekem, hogy fair lesz a meghallgatás, úgy gondolom, hogy ez így is volt. Remélem ez önökre is igaz, hogy meg tudták kérdezni mindazt, amit szerettek volna feljegyeztem mindazokat a megjegyzéseket, amelyekkel bizalommal ö, fordultak hozzám, ö, bizonyos területeken, ahol ígértem, utána nézek ö, további részleteknek. Ami a portfóliót illeti, a prioritásokra szerettem volna koncentrálni, és hangsúlyozni azt, amit remélhetőleg fogok tudni tenni. Ez remélem megfelel egy csomó dolognak, amit önök is említettek. Először is a végrehajtás terén, hogy befejezzem azt a munkát, amit elődöm kezdett el, és ez a szakbizottság, hogy a stabilitás visszálljon a pénzügyi ágazatban már az első naptól kezdve nagy energiával szeretnék ennek a munkának nekifogni, hogy a bankunió realitásá váljon minden területen. Az volt az érzésem az ülés alapján, hogy többségük azt szeretné, hogyha ezt a munkát be is fejezném, ezen kívül azt is, hogy az Európai Parlament továbbra is részt vegyen ebben a folyamatban. Mindenképpen ez a szándékom nekem is, mindkét területen. Azt hiszem az értékelés, a végrehajtás és a felülvizsgálat is felmerült. Azt hiszem, hogy nincs értelme a közös szabályoknak, hogyha nem kerülnek végrehajtásra. De azt hiszem, hogy ezeket felül is kell vizsgálni. Ezen kívül továbbra is oda kell figyelnünk az új kockázati forrásokra és ezekkel kapcsolatban már volt bizonyos munka, ami beindult, hogyha például a túl nagyobb bankok területén, de a nem banki megoldások vonatkozásában is, ahol egyértelműen G20-as mandátum született. Nos, azt hiszem az Ekonnak az a véleménye, hogy biztosítanunk kell azt, hogy a szabályok alkalmazhatóak legyenek, mégpedig zöggenőmentesen a nemzetközi piacokon is. Úgyhogy ebből kiindulva úgy gondolom, hogy végül is vannak jóváhagyott nemzetközi normáink, és ha ezek már léteznek, akkor próbáljuk meg utolérni az Egyesült Államokat és a pénzügyi szolgáltatásokat a TTIP-be vegyük be, ami a fogyasztókat illeti nagyon sok dolog felvetődött, hogy mennyire fontosak a fogyasztók, és hogy a pénzügyi szolgáltatásokat úgy kell felhasználni, hogy őket állítsuk az érdeklődés középpontjába, még jobban, mint eddig, ezzel egyetértek. Talán ez úgy indulhatna, hogy a fogyasztói szervezeteket összehívjuk, hogy megbeszéljük, hogy hogy lehetne jobban megszervezni a pénzpiacokat, talán a biztosítást is felvethetnék, mint kérdést, a bankokat, ebben nyilván a szakbizottság is kivenni a munkáját. Aztán volt egy nagyon fontos terület még a munkahelyek és a növekedés a legnagyobb veszélye a stabilitásnak. És tudom, hogy a stabilitás rendkívül fontos mindenki számára. Én úgy látom, hogyha nem elegendő a növekedés üteme és a foglalkoztatottság mértéke, ez a legnagyobb veszély, de nyilván a növekedést nem szabad elfelejtenünk, amikor ezekre gondolunk. Nagyon sok kezdeményezés született, ennek köszönhetően remélhetőleg sikerül majd a pénzügyi szolgáltatásokat megfelelő irányba terelni a 28 tagállamban mert hangsúlyozni szeretném, ez a 28 tagállam számára születő projekt. Nagyon remélem, ezt majd együtt fogjuk tudni kidolgozni. Rövid távon, ahogy említettük, ezen a területen remélhetőleg Jean-Claude Juncker a 300 milliárdos befektetési programját is elkészíti, és reméljük, hogy a pénzügyi szolgáltatási rendszer is betölti itt feladatát. Végül pedig egy másik dolog, ami felvetődött a pénzügyi szolgáltatások, illetve saját személyem kapcsán, az átláthatóság kérdése. Úgy gondolom, hogy mint fogalom az átláthatóság központi szerepet kell, hogy betöltsön a megfelelő banki működés, de az én remélhetőleg kialakított kapcsolatom terén is önökkel. Lehet, hogy a lényeget illetően nem értünk egyet, de soha nem fogunk nem egyet érteni abban, hogy én nem ö, ö, feleltem meg az átláthatósági kölcsönös bizalmi és tisztelet ö, kritériumoknak. Remélem, hogy egyértelmű volt, amit el szerettem volna mondani önöknek pragmatikus európai politikusnak érzem magam, az olyannak, aki inkább a tettek mezején szeret tündökölni, mint a szavak virágaival dobálózni. Amit eddig a politika terén elértem, azért siker, azért sikerült, mert együtt dolgoztam a kollégáimmal a különböző politikai pártok képviseletében ha megerősítenek kinevezésemben, így kívánok eljárni önökkel is. Végezetül úgy gondolom, hogy elég nagy felelősség hárul mindannyiunkra az a kontinensünk történelmének igen fontos pillanatában. Azt hiszem, hogy az állampolgárok azt szeretnék, hogyha jobbra fordulnának a dolgok, és azt hiszem, hogy itt mi is felvállalhatjuk szerepünket ennek érdekében. Nagyon remélem, hogy lesz alkalmam együtt működni önökkel, hogy ezt a felelősséget közösen vállaljuk fel, és hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a pénzügyi szolgáltatások megfelelő szabályok alapján mindenki érdekében működnek, és növekedő gazdaságot eredményeznek, amelynek segítségével szembenézhetünk az alapkihívással, hogy legyenek munkahelyeink, segítsünk az állampolgároknak, és így visszaszerezzük az állampolgárok bizalmát az Európai Unióban, és megbetonozzuk az Európai Unió jövőjét is. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you, Mr. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Most pedig a koordinátorok ülése következik majd zárt, ül, zárt ülés keretében fél hat és hét óra között. Hát, üdvözöljem azonban most Sharon bowles elődömet. Hadd mondjak köszönetet Jonathan Hillnek és mindannyiuknak, az ülést lezárom.